Akkor, ha elkezdhetnénk, mindenkit üdvözlök a FAM szakbizottság ülésén. Ma egész délután én fogok elnökölni. Néhány közleménnyel szeretném megkezdeni a meghallgatást előtt. Először is elfogadnánk a, a napirendet, napirendtervezetet, elfogadtuk, az előző ülések jegyzőkönyvének elfogadása március 21 és március 27-i jegyzőkönyvek eh, ezeket elfogadottnak tekintjük, az elnök közleményei. Ha jól tudom, akkor nincs semmilyen közleményem. Akkor kezdjük a meghallgatást. Nagy megtiszteltetés és öröm, hogy Vapencen eh, aki 90 és 97 között Írország elnöke volt, és a Mary Robinson alapítvány elnöke, amely az éghajlati igazságosság ügyében tevékenykedik, úgyhogy minden további nélkül szeretném át, megadni a szót Mary Robinsonnak. Avec tout le Ügyrendi felvetés teljes mértékben tiszteletben tartom és csodálom Mary Robinson, nagyon fontos szerepet játszik, vagy játszott európai intézményi szinten is, nagyon fontos feladatot jár, látott el az ír köztársaság szintjén is. Elnök asszony, elnézést kérek, ügyrendi kérdés. Tegnap azon kiderült, hogy Szaudarábia a Nőjogi Bizottságban, tehát az ENSZ-ben Szaudarábiát támogatni fogjuk azért, hogy a nőjogok érvényesülhessenek. Sajnálatos és botrányos a helyzet. Szaudarábiában a nőket ugyanúgy tekintik, mint a kiskorúakat, tehát a rendőrnek a férfiakhoz képest. A, fér, a nők nem vezethetnek például autót Szaudarábiában. A tanács tanácsban nincsenek nők, csak férfiak, szakállas férfiak általában, ők dolgoznak a nőjogi bizottságban. Úgyhogy egymás közt mondjuk ki az igazat, Szadarábia lobbizik azért, hogy elérje ezt a helyet az ENSZ nőjogi tanácsában ugye beválasztották, és nagyon sajnálatos ez a téma. A kinevezéshez ugye legalább öt európai országnak meg kellett szavaznia ezt, hogy Szadarabia a női tanácsban, az ENSZ-ben helyet kapjon. Ez a szavazat tehát egy ennedik megszegése a női jogoknak. Mi foglalkozunk a női kérdésekkel, szeretem volna bejelenteni ezt a gyakorlatot. A Nőjogi Szakbizottság nem biztos, hogy pont ma, de valamikor egyértelműen ki kéne, hogy mondja, hogy elítéli ezt a helyzetet teljesen határozottan, Ugye az ENSZ közülésen nagyon sokszor láttuk, hogy mi történik. Egyszerűen ez arconcsapása a nőknek, erről beszélni kell. Sajnálatos ez a dolog, hiszen itt hamis szövetségesek ezek az országok radikális iszlamizmust támogatnak. Ugye kimondják, hogy a nők nem egyenjogúak, a férfiakkal ezzel a demokratikus jogok ellenében van, mozdul, ezért a szakbizottság, a parlament a plenáris szintjén ki kell, hogy mondjuk, hogy ez egy, egyszerűen szégyenletes. Köszönöm szépen, elnök asszony, és elnézést kérek, hogy egy kicsit itt a, megbontottam a napirendet és a bizottsági munkamenetet. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetérthetünk, és a következő koordinátori ülésen majd döntenünk kell, hogy mit kezdjünk ebben az ügyben szerintem egyetértés van a szakbizottságon belül azzal kapcsolatban, amit elmondott. És mielőtt Robinson asszonynak megadom a szót, először a jelentéstevőnek adok szót, Engström asszonynak. Köszönöm szépen. Tudom, hogy mindannyian kíváncsian várjuk Mary szavait. Nagy örömmel üdvözlöm én is őt. Néhány bevezető megjegyzéssel szeretném kezdeni. Mindenkit üdvözlök, az összes szakértőt, a vendégeinket. Számomra Mary Robinson számos tekintetben megtestesítője az éghajlati igazságosságnak. Több millió férfi és nő hangját közvetíti a globális igazságosság érdekében, akikről gyakran megfeledkezünk és marginális helyzetbe kerülnek, egyértelműen rámutat arra, hogy a jövő generációk vesztesek lesznek, ha mi most nem lépünk. Nagy megtiszteltetés, hogy Jani Stefanos és Del Zotto is ellátogatott most hozzánk, ugyanis eh, itt most olyan kérdésekről ejtünk szót, ami mindannyiunkat foglalkoztat, és eh, tanácsot adhatnak politikusoknak mindannyiunk számára, hogy hogyan eh, lépjünk tovább. Az éghajlatváltozás tekintetében tavaly egy komoly erőlépés történt, és ebben a nemek közötti esélyegyenlőség kérdése is érvényesül. Ezen kívül az adaptáció és a kapacitás fejlesztés is előtérbe került a nők és lányok helyzetét javítandó. A diszkrimináció, a családi erőszak minden napjaiban érinti a nőket. Minden támogatás nélkül a nők azonban elő, élen jártak az adaptációnak, az alkalmazkodásnak, és a családokon, a gazdasági körökön belül igyekezték az ellenálló képességet elősíteni inkluzív, befogadó és fenntartható kezdeményezések születtek. A nők és férfiak bevonása a döntéshozatali folyamatban az azonban nem feltétlenül biztosította, hogy mindannyiuk hangját hallathatuk, és ez további marginalizációhoz, kockázatokhoz vezetett. A nők viszonylag kismértékben képviseltetik magukat felsőbb szintű döntéshozatali pozíciókban, és ez nyilván kihat a nemek egyes esélyegyelőségét biztosító klímapolitika tekintetében is. A meglévő erőforrások, a klíma intézkedések és kezdeményezések esetében meglehetősen szűkösek. This must change és ezen változtatni kell. A globális környezetvédelmi eszköz nek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy fokozottabb finanszírozás és konkrét program szülessen az éghajlati igazságosság és a nemek közötti esélyegyenlőség érdekében. 2015-ben a Világbank egy jelentést adott közre, miszerint például a Fekete Afrikában, Dél-Ázsiában akár 100 milliók is szegénységbe sodródhatnak 2030-ig az éghajlatváltozás miatt. Források nélkül a klímaváltozás miatt több millióan kénytelenek elhagyni a lakóhelyüket, és 2015-ben ez meg is nyilvánult a menekültek számának emelkedésében. A megfelelő agenda a klímaváltozási viszonyokhoz való alkalmazkodást helyezi köz pontban. Úgyhogy most példátlan lehetőségünk van, hogy a nemek közötti egyenlőséget összhangba hozzuk a klímaváltozással kapcsolatos fellépésben, és a nőket, lányokat ezen tevékenységek, erőfeszítések középpontjába állíthatjuk. A jelentés a bizottság számára, illetve a tagállamok számára is számos fontos kérdés fogalmaz meg a tekintetben, hogy hogyan lehet a nemek közötti esélyegyenlőséget az éghajlati igazságosság keretében tovább előmozdítani. Putin, Trump és egy sor egyéb probléma megoldásra vár, és ugyanakkor viszont mindenek során nem feledkezhetünk meg az ég alatt igazságoságról sem. Úgyhogy én várom az érdekes vitát, és mindannyiukat arra serkentem, hogy osszák meg velünk nézeteiket. Köszönjük, Extrém kollega. És most akkor tényleg minden további nélkül megadom a szót Mary Robinson volt ír köztességi elnöknek, aki most a Mary Robinson alapítványnak az elnöke. Nagyon örülünk, hogy itt van. Thank you very much, uh, Madam Chair, and thank you also to the rapporteur Köszönöm elnök asszony, és köszönjük a raportőrnek, és köszönöm a raportőrnek is ezt a munkát, akinek egyébként minden jót kívánok ehhez a témához, mert én úgy gondolom, hogy a klíma igazság, igazságügy, illetve a női egyenlőség azok fontos témák, és örülök annak, hogy a parlamenthez csatlakozhatok ebben a témában, mert szívemhez közel állnak ezek a témák szükség van a Nőjogi Bizottságra és az Európai Parlament más bizottságaira ahhoz, hogy lássuk azt, hogy elérjük azt, hogy a Párizsi klímamegállapodás megfelelő módon legyen végrehajtva. Alábecsüljük a klímaváltozás nemi vonatkozását, noha ENSZ szinten egy cselekvési terv van készülőben. Én, az én szemeim akkor nyíltak ki, amikor tavaly jártam olyan országokban, ahol különösen sújtja őket a klímaváltozás. Az El Niño eh, külön megbizottként eh, utaztam, és láttam az El Niño által okozott eh, nagyon komoly szárazságot. Hondurasban jártam, és jártam Közép-Amerikának a száraz folyosóján, amelyet, amelyet az El Niño különösen sújt, Ezeket a közösségeket a klímaváltozás már erősen megviselte, és ott találkoztam Hondurasban helyi közösségek képviselőivel, és egy nagy fa alatt ülve hallgattam meg őket, és láttam a fájdalmat a szemükben, és megkérdeztem egy nő, megkérdezte tőlem egy nő, hogyan lehet víz nélkül élni. Sose felejtem el. De azt követően elmondták a problémáikat, és elmondták azt is, hogy mennyire eltökéltek, hogy beosztják a vizet, lakat alatt tartják, és vödörrel osztják ki gyakorlatilag kiporciózva E, és e, azra is rájöttek, hogy a kukorica nem jó termény száraz időkben, hanem inkább zöldséget kell termelni. E, az ő történetük az, amivel nekünk, amire nekünk föl kell figyelni a nők jobban kivannak téve a klímaváltozásnak, ugyanakkor a változás ügynökei is, és ezért is van szükség erre a globális cselekvési tervre. Én Jenny Stefanson itt létének külön örülök, aki a klímaváltozás frontvonalában eh, próbál segíteni, és aki ma hozzánk beszélni fog. Tehát a, klímai, a párizsi klímaváltozás megállapodást végre kell hajtani, és fel kell lépni eh, a klímaváltozás eh, visszaszorításában az éghajlati igazságosság fontos eleme az emberi jogok kérdése is. Az éghajlati változás egy legnagyobb igazságtalanság, mert azok járnak rosszul, akik a legkevésbé okozták az éghajlatváltozást. Másfél fokos felmelegedésnél, magasabb felmelegedés esetén nagyon sokan elveszítik jelenlegi életmódjukat, vagy változtatásra kényszerülnek. Nagyobb ambícióra van szükség a különböző országoktól, hogy felszámolják a szénkibocsátást, csökkentsék azt, és elhárítsák a legsúlyosabb emberi jogi következményeit az éghajlati változásnak. Önök is tudják, hogy Párizs előtt az EU nagyon fontos szerepet játszott, és része volt annak az ambiciózus fellépésnek, amely eredményre vezetett, összefogva több más fejlődő országgal 2020-ig évi 100 milliárd eurót ígért oda, és megállapodott abban, arra is kötelezettséget vállalt, hogy komoly összeget kell a következmények elhárítására fordítani. To the current impacts of climate change and invest Emellett befektetésekre van szükség a megújuló eh, technológiákba is. Ahogy önök is tudják, a klímaváltozás nem csak a fejlődő országokat érinti, hanem a mi társadalmainkat is itt Európában. Eh, extrém eh, időjárási események egyre gyakrabban következnek be Európa különböző régióit másként fogja sújtani a klímaváltozás, és a társadalom különböző tagjait is különböző főképpen fogja érinteni az éghajlatváltozás. Az éghajlati igazságosság egy elve az, hogy a kialakított szakpolitikák és fellépések méltányosak kell, hogy legyenek annak érdekében, hogy a klímaváltozással kapcsolatos döntések átláthatóak és részvételen alapulnak, valamint elszámoltathatóság és jellemzőket. Először a részvételről beszélnék az, hogy a Párizsi megállapodás eh, inkluzív és eh, méltányos legyen, eh, az Európai Uniónak oda kell figyelnie, hogy meghallgassa a hangját azoknak, akiket leginkább érint az éghajlatváltozás. A tudás megosztása különösen fontos ebben a vonatkozásban, és amikor odafigyelünk és meghallgatjuk azokat, akik a frontvonalon vannak, akkor tudunk csak megfelelően fellépni. Oda kell figyelni a nők hangjára a döntéshozatali folyamatban. Nem csak helyén való ez, hanem ez az okos dolog, ez az értelmes dolog. Az én együttműködésem a női szervezetekkel arra vezetett, hogy meggyőződésemmé vált, hogy amikor a nők is részt vesznek a klímaváltozás elleni fellépésben, annak megtervezésében, akkor az jó a nőknek, férfiaknak és a bolygónak is a Binching vietnámi farmernő kezdeményezésével felléptek a súlyos viharokkal szemben, eh, amelyek nagyon komoly eh, károkat okoztak. Ez a hölgy részt vett egy ENSZ eh, és vietnámi kormány által indított közös kezdeményezésben, és azt mondja, hogy a, amióta ez a program beindult, tavaly senki nem halt meg a falujában a viharok miatt. Ez a történet jól mutatja, hogy hogyan kell reagálni ezekre az ezekre az eseményekre. A nők ugyanis ellenállóbbá válhatnak a klímaváltozásnak. Azonosítani kell és el kell gondolkozni azokon a beavatkozási módokon, amelyek révén a klímaváltozásra reagálhatunk és felszámolhatjuk a nemek közti egyenlőtlenséget. Az Európai Uniónak oda kell hatnia, hogy a szerződés, a megállapodás végrehajtása olyan klíma fellépéseket eredményez, amely kitér a gender aspektusokra is Hadd beszéljek most az ENSZ Gender Action Planről, amelyet idén készítenek el. Az EU a vállalásaiban azt írta, hogy további lépéseket tesz a nők jogainak előmozdításában, illetve a nemi szerepekre lebontott éghajlatváltozás elleni harc. To overcome the barriers to gender balance under the UNF avenues to the participation. És mindent megtett az annak érdekében, hogy a nőket eh, bevonja mindenhol. Eh, azonosítani kell konkrét lépéseket annak érdekében, hogy eh, kialakuljon a nagyobb nemi egyenlőség időzített célokat kell megfogalmazni, azokhoz erőforrásokat kell rendelni, kapacitást kell építeni a női delegátusok körében, és egy női hálózatot kell létrehozni. Az EU támogathatja a nők részvételét, és a nők részt vehetnek az ENSZ FCCC folyamataiban, alapszinteken is. A kapacitásépítés építés minden szinten nagyon fontos. A terepen élő nők inputjának elismerése pozitív hozadékkal jár tudjuk, hogy ezek a terepen élő nők meg tudják fogalmazni a saját prioritásaikat. Ez fontos az Európai Parlament számára is, és az FCCC számára is, hogy odafigyeljen ezekre a nőkre, nem csak, hogy meghallgassa őket, hanem tényleg odafigyeljen arra, amit mondanak. Most nézzük meg az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot. A bizonyíték azt mutatja, hogy a nők valós részvétele, az érdekeltek valós részvétele a döntéshozatalban azt eredményezi, hogy a fellépések sikeresebbek lesznek. A civil társadalom szerepe azonban a represszió miatt egyre csökken nagyon sok országban. Ez a tér, magában foglalja azokat a szervezeteket is, amelyek különböző jogokért, kulturális jogokért harcolnak. Meg kell védenünk a társadalmaikon belül ezt a civil társadalmi teret. A civil társadalom fontos szerepet játszik a részvételi döntéshozatalban az üzleti érdekek és a kormány mellett. Fellendülőben kell, hogy legyen a politikai részvétel, és én ezt a megoldás egyik kulcsának látom. Én magam is részt vettem a klíma menetelésben Dublinban múlt szombaton, amelynek célja az volt, hogy megvédjük a bizonyítékokon alapuló politika kialakítást, illetve a tudományos közösség integritását. A civil társadalom legitim értékkel bír ebben az egyre inkább összekötöttebb világban. A hatalom birtokosainak rá kell ébrednie arra, hogy azzal, hogy engedélyezik a az ő beleszólásukat, valójában nem csökken a saját felelősségük, illetve lehetőségük. Az EU-nak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a, azok a hangok is hallat, hallod, hallatszanak, amelyek eddig nem hallatszottak. Akik akiket leginkább sújt az éghajlatváltozás, azokra a változás katalizátoraiként kell tekinteni. Egy olyan világot, egy olyan jövőt kell teremtenünk, amelyet mindannyian remélünk. Ez mond, Desmond Tutu érsek mondta nekem, akkor, amikor New Yorkban találkoztam 6-7 évvel ezelőtt vele, fiatalok fiatalok ülésén eh, vettünk részt, akik twitteltek és eh, közvetítették eh, az ülést, és én egyébként láttam, hogy Tutu érsek mennyire szereti a fiatalokat, és mennyire felvillanyozódik, és a moderátor azt mondta, megkérdezte Tutu érsektől, hogy miért olyan optimista, és azt mondta az érsek, hogy nem vagyok optimista, én a remény rabja vagyok, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon mély kijelentés, mert a remény az elvezet a cselekvéshez, az adja az energiát és a lehetőséget arra, hogy tegyünk valamit. Még ha nem is oldunk meg mindent, de legalább előre lépünk és aktívak leszünk. És ez a bizottság is erről szól, ez a, erről szól ez a ez a tevékenység is, amit mi folytatunk, mi a nemek közti egyenlőség és az éghajlati igazságosság reményének fogjai kell, hogy legyünk. Well, thank you so much. Köszönöm szépen. Nagyon sok gondolatot hallottunk, nagyon ösztönzőek ezek a gondolatok. Folytatjuk a meghallgatást. Elina Bárdramnak adom meg a szót, az Európai Bizottság képviseletében van itt. Ö, a nemzetközi és intézményközi kapcsolatok egységének a vezetője a DG Klímában. Karin Genti, aki a C6 klímaváltozási egységnek a helyettes vezetője, ő is jelen van azért, hogy majd reagáljon a megjegyzésekre. Pillanatnyilag átadom a szót Elina Bátramnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban nagy megtiszteltetés számomra, hogy beszélhetek a szakbizottságok elő, méghozzá egy ilyen, ilyen különleges beszédet követően Mary Robinson hihetetlen eredményeket ért el a és általában is nagyon fontos a klíma igazságoság területén és a nemek egyenjogúsága területén elért eredményei. Kétségtelen, hogy ön az egyik legnagyobb befolyással rendelkező aktivista ebben a témában, és nagyon fontos, hogy bölcsességét most meg tudta osztani velünk. Véleményem, tehát a részemről, ugye a nemzetközi klímatémákért intézmény közi kapcsolatokért felelek, továbbá az ENSZ tárgyalásokon a soros tanácsi elnökségekkel együtt, én képviselem az intézményt. A Máltai elnökség alatt a partnerem, a delegáció vezető egy hölgy, szintén ez az elmúlt pár évben, ugye Párizsban is a luxemburgi képviselő is nő volt, és a luxemburgi miniszter is nő volt. Ugye nem kell senkit emlékeztetni Conny Helegászra, aki korábban látta el ezt a feladatot a klíma témában, nagyon aktív volt. Meg kell, hogy mondjam, hogy bizonyos személyek, és Lorenz Tobiánát se felejtsük el, és másokat, nagyon fontos személyeket ezen a területen, hogy a Párizsi megállapodásban nagyon nagy szerepük volt ezeknek a személyeknek, hiszen nagyon inkluzív és nagyon jelentős a részvétel amit el tudtunk érni a párizsi megállapodás keretében. Utalás történt a párizsi megállapodásra. Ez egy új kiindulási pont mindenképpen a klíma igazságosak szempontjából. Szerintem ki kell, hogy mondjuk, hogy ahelyett, hogy a mérsékelő intézkedésekre vagy cselekvésekre kontrol, koncentráljunk, a korábbiakban ez volt a cél, a Párizsi megállapodás a technológia transferre, pénzügyi támogatásra, kapacitásépítésre, koncentrál, ezek mind egyformán fontos elemként szerepelnek a megállapodásban. A párizsi megállapodás dinamikus, a becsületesség fontos elemét, hiszen elismerje, hogy minden nemzeti hozzájárulás agregát eredménnyel jár, és a két fokos küszöb, az csak egy kérdés. E, Fölhajtunk az 1,5%-os célra. Nagyon, sok, nagyon fontos ez a cél is a kis szigetek esetében, mert nagyon fontos hogy a szigetek esetében a tengerszint emelkedésének a problémája, tehát dinamikus a megállapodás, és ez lehetővé teszi a nemzetközi közösség számára, hogy a tárgyalóasztalhoz rendszeres időközökben visszatérjenek, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen előrelépések történtek, milyen megoldások születtek, hogyan tudunk jobban együttműködni, és a nemzeti célokat hogyan tudjuk a legjobban együtt szolgálni. Ugyanakkor a Párizsi megállapodás egy kormányközi eljárás eredménye. A végrehajtás kihívásaival foglalkozunk, akkor nemzeti szinten kell a cselekvéseket megtenni. A nemzeti hozzájárulást le kell fordítani megvalósítható, támogatható szakpolitikákká és intézkedések, és az EU pontosan ezt teszi 2014 óta, amikor a 2030-as cél, tehát a legalább 40%-os csökkentés a 90-es célhoz, 90-es értékhez képest az állam és kormányfők erről kötöttek akkor megállapodást elég sok évtized áll már mögöttünk a klíma és energiapolitikák tekintetében, és az alacsony kibocsátású társadalomra való átállás szempontjából ez nagyon fontos. Mindegyik partnerünk esetén fontosak a politikai tapasztalatok, a szabályozási, hatósági tapasztalatok. A G20-as országokkal való együttműködés szempontjából is ez fontos, hiszen gyors az előrelépés, a G20-ak a kibocsátás 80%-áért felelnek. Klímaigazságoság, tisztesség kérdéseivel, ha foglalkozunk, akkor fontos, hogy a legfontosabb világgazdasági szereplőket tudjuk az asztalhoz leültetni. Fentartató fejlesztési célok, ez egy másik fontos eredmény volt 2015-ben a Párizsi Egyezménnyel együtt illetve a fejlesztési finanszírozás, Addis Abebai eredmény. Fontos, hogy megvizsgáljuk a szinergiákat a különböző megalapodások tekintetében, amelyeket nemzetközi szinten megkötöttünk. És ezek a lépések univerzálisak. A mostani geopolitikai bizonytalanságokat nem kell, hogy engedjük, hogy befolyásolják a cselekvéseinket. Még mindig nagyon sok lehetőség van, arra, hogy az átalakítást tudjuk támogatni különböző civil szervezetekkel együtt, a magánszektorral együtt. Úgy gondolom, hogy a változásnak a vezérfonalát tudjuk majd követni. Részletesebben szeretnék beszélni az agendáról. Meg vagyok arról győződve, hogy a nemek közti jogusság, egyensúly, a nők szerepe, a demokrácia, az emberi jogok, elkerülhetetlenül szükségesek a klímaváltozás és a nemek közti igazságosság szempontjából. A nőknek nagyon fontos a szerepe, nagyon fontos szerepet játszanak az mezőgazdaságon alapuló társadalmakban. Az EU célja a klímatárgyalások során az, hogy biztosítsuk, hogy a nemek közti egyenjogúsága teljes mértékű és egyenjogú részvétel a nők, részvétel a nőknek prioritást élvez ahhoz, hogy effektív, hogy hatékony legyen a klímapolitika. Párizsi megállapodástól kezdően az EU mindig is hangsúlyozta az egyes területeken a nők szerepét és az együttműködést a hasonló véleményen lévő partnerekkel. Párizsi Egyezményben nem mindenki vett részt ezek közül a partnerek közül, minden esetre, ahogy Mary Robinson is említette, fontos, hogy végig gondoljuk a nők szerepét. A nők egyenjogúsága szerepe a politikában nagyon fontos a klíma célok szempontjából. Az operatív szinten, operatív szinten is, az operatív bekezdések szempontjából is kell ezzel <laughs> foglalkozni nem csak a preambulumok szintjén, nagyon fontosak számunkra ezek a tényleges szövegtörzsben szereplő bekezdések. Hogy konkrétan beszéljek, a bizottság egyrészt aktív részt vesz a, a nemek cselekvési programjának kialakításában, hanem né, tehát kevés országhoz hasonlóan specifikus gender programokra szánt finanszírozási lehetőségeken is dolgozunk. Feljegyeztem, és érdekesnek tartottam, hogy hogyan lehet a teljes folyamat során a kihívásokkal szemben fölépni. Természetesen mi nagyon szívesen részletesebben megtárgyalnánk ezt a kérdést. Az Európai Uniós költségvetés már most is támogatja a legkevésbé fejlett országok és a fejlődő országok részvételét a tárgyalásokon, és intenzív kapacitásépítési programjaink vannak már a tárgyalások tekintetében, úgyhogy egyetértünk ebben a témában is önnel. adaptáció a klímaváltozáshoz. Tudjuk, hogy ez rendkívül fontos és oda kell figyelni azokra a társadalmi csoportokra, amelyek a leginkább kivannak téve, és amelyek már hátrányt szenvednek. A bizottság jelenleg értékeli az EU-n belüli ilyen jellegű munkát, adaptációs munkát. Értékelési programot indítottunk a kihívásokra vonatkozóan a jelenlegi EU szakpolitika és adaptációs stratégia megfelelő módon kell, hogy figyelembe vegye a sérülékeny csoportokat. A fejlesztési együttműködés kontextusában nyomon követjük a kollégákkal a e, DigiDevCo munkáját, tehát azt, hogy ne csak a klímaváltozás, hanem a e, nemek e, aspektusa is mindig szerepeljen a programjainkban, a dokumentumaiban, az összes ellenőrzést az előtt kell elvégezni, mielőtt a pénzügyi döntés megszületik, és mielőtt a költségvetési hatóságok elé kerül a döntésről vonatkozó javaslat. Azzal zárnám, hogy nagyon komolyan veszük a vállalásunkat a nemeközi egyenjogúság, a klímaigazságoság témájában. Az összes partnerrel együtt dolgozunk, azért, hogy a tárgyalások során előre vigyük ezeket a témákat. A bizottság nyitva áll, szívesen találkozik minden érdeklődő félel, minden érdekelt félel, itt Brüsszelben, de a tárgyalások során is. Fontos, hogy eh, mi együtt dolgozzunk, hogy ki tudjuk bővíteni, meg tudjuk erősíteni kölcsönösen egymás üzenetét ezekben a fontos témákban. És most ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen szépen. Következő hozzászólónk Stefania Del Zotto, aki a Le Mans Salon Le Femme eh, nevezetű civil szervezet eh, program igazgatója. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást a szervezetem nevében, és nagyon örülök, megtiszteltetésem számomra, hogy itt lehetek. Rövid bevezetőként eh, a Le Mans Salon Le Femme egy belga civil szervezet, a nemek esélyegyenlőségére és fejlesztésre koncentrál, a felnőtt képzésben, a szociális mozgalmak területén az elmúlt húsz évben a nemzetközi együttműködésben is részt veszünk. A szolidaritás rendkívül fontos, és afrikai, latinamerikai társszervezetekkel működünk együtt, Különösen nagyra értékeljük az azonos szintű munkatársak közötti tapasztalatcserét, tanulási folyamatot. Erre mindenféleképpen szükség van ebben a témakörben. Egy PowerPoint prezentációt készítettem, ami ugyan egy kicsikét már régi, tekintettel arra, amit az előttem szólók elmondtak, úgyhogy néhány ábrát kihagynék és csak azokra az elemekre összpontosítanék, amelyek relevánsak. Néhány előzetes megfontolásra is szükség van. Strukturális egyenlőtlenségek változatlanul fennállnak a nők és férfiak között. A nők eh, természetesen nem egy homogén csoport, eh, pusztán az a tény, hogy valaki nő, már önmagában számos pontján a világnak okot ad a diszkriminációra. Számos tanulmány, kutatás bizonyítja, hogy a klímaváltozásnak milyen hatásai vannak, és itt különösen a nőket érintik ezek a változások, ugyanis számos országban ők gondoskodnak a családról, a háztartásról, az élelmiszer termelésben is elsődleges szerepük van. Tehát ezek a nemekkel azonosított hagyományos szerepek. Figyelembe kell venni azt is, hogy a nemek közötti egyenlőség szorosan összefügg a társadalom szerkezetével, illetve a hatalmi viszonyokkal. Ennek a hierarchiára is kihatása van, és meghatározza a jövő változásainak az ütemét. A gender megközelítés kapcsán meg kell említeni a nők társadalmi részvételét, de ezen túlmenően a meglévő sémákról is szó van, a strukturális egyenlőtlenségek megszüntetése is fontos. Szükség van a nemek szempontjából semleges szakpolitikákra. Az emberi jogok érvényesítése változatlanul komoly kihívás, különös tekintettel arra, hogy a nemek közötti egyenlőség összefügg a hosszú távú változásokkal, a mentalitás, gondolkodás módbeli változásokkal. Nem minden esetben érvényesíthetők a nők jogai, politikai akarat, demokratikus felvizsgálat nélkül. Úgy gondoltam, hogy érdekes lenne egy példával kezdenem. A Remte Bolívia az egyik társ szervezetünk, ez egy bolíviai szervezet, ami egy globális hálózat része, ennek a homlok terében a nők gazdasági szerepe áll. Három éves projektet indítottunk közösen. Itt elsősorban a nők hagyományos tudására ra helyeztük a hangsúlyt, illetve a szakpolitikákba történő bevonásukat. Az első fellépés keretében participatív felépést igyekeztünk elősegíteni, ebbe a helyi közösségeket, női szervezeteket is bevontuk illetve nő jogi aktivistákat. Fontos, hogy alulról felfelé építkezzünk, és grassroots szintről induljanak ezek az erőfeszítések, amiben a helyi közösségek komoly szerepet kapnak. Néhány éven belül a nők drámai változásokat fognak átélni az életükben, ami a természeti katasztrófák következtében következik be az élelmiszerhiány, következtében a vízhiány következtében, ami további munkát ró rájuk, and also for participating in, in... Egy további tényező, amit vizsgáltunk, a migráció, ezt eh, már mások is említették. Itt eh, egyre többen vándorolnak el vidékről a városokba, nem csak férfiak, hanem egyre több nő is. A háztartási munka kapcsán egyre nagyobb eh, mértékben éri őket erőszak, a családon belül. A projekt keretében szintén fontos volt, hogy bemutassuk, hogy a nők már eddig is konkrétan cselekedtek, a földdel kapcsolatos hagyományos tudásukat osztották meg, és néhány olyan lépés is történt, aminek következtében a klíma változás hatásait igyekeztek csökkenteni a földművelésben, a szerves trágyák felhasználásában, a nők vezető szerepét is támogatni kívánjuk, és nagyon sikeres aktivista tevékenységekre is sor került, a gender budgeting eh, is eh, egyre inkább megvalósul helyi és központi szinten. Ezt a projektet egy másik három éves projekt előzte meg, ami komolyan, komoly segítséget nyújtott abban, hogy helyzetbe hozzuk a nőket. Ezzel eh, sikerült bemutatnunk, hogy milyen szerepet játszanak a nők a szuverenitás terén, illetve az élelmiszer termelésben a hatalom megosztás, a kapacitásfejlesztés volt a fő cél, illetve más nőcsoportok bevonása az adott régióban. Itt nem csak arról volt szó, hogy a nők a saját jogukat érvényesítették, hanem az anyaföld jogait is, a bien de vivre is felkerült napirendre a klímaváltozással kapcsolatos vitákban. Fontos, hogy méltányos és értékes életet éljenek. Itt nem csak rövidtávú szemlélet érvényesült a civil szervezetek részéről. Bolívia már bekerült a közepes jövedelmű országok sorába, a nők azonban még mindig kiszolgáltatott helyzetben vannak, de ez igaz a gazdagabb országokra is. Tehát eh, fontos figyelembe venni, hogy e tekintetben a GDP nem a megfelelő mérce. Én eh, itt összeállítottam a nők jogai és a klímaváltozás összefüggéséről is egy eh, ábrát, de miután erről már mások szóltak, ezt most átugranám. Röviden csak annyit. Érdekes megnézni, hogy a eh, gender agenda és a klímaváltozás, a fenntartható fejlődés hogyan függ össze. Ezek ugyanis párhuzamos folyamatok. Rióban 92-ben Született meg az első olyan nemzetközi instrumentum, ami elismerte a nők részvételét, és szeretnék rávilágítani arra is, hogy a COP22 tavaly Marrakesben hangsúlyozta az összefüggést a nemek közötti egyenlőség, illetve a különböző nemzetközi instrumentumok, például a pekingi nyilatkozat és más hasonló instrumentumok közötti kapcsolat jelentőségét az emberi jogok érvényesítésének keretében ez mindenféleképpen egy fontos szempont. Ez egy további ábra egy másik résztvevőnkről a civil szervezetek, a civil társadalom szerepe rendkívül fontos, számos környezetvédelmi, illetve nemek közötti esélyegyelőséggel foglalkozó civil szervezetnek össze kell hangolniuk a fellépésüket. Számos nőjogi szervezet tel működünk együtt. Itt eh, semmi újdonságról nincs szó, nem olvasom fel ezt az egész listát, de fontos megemlíteni, hogy a nők részvétele a tárgyalásokban minden szinten meg kell, hogy valósuljon, helyi szinten is. Az ágazat specifikus hatásvizsgálat is fontos, valamint a strukturális egyenlőtlenségek kezelése, és a nemek esélyegyenlőségének szempontjainak minden területen való érvényesítése. A reproduktív jogok területén fontos, hogy a nők hozzáférhessenek a különböző erőforrásokhoz, földhöz, és természetesen a finanszírozás is egy nagyon fontos kérdés, majd erre még visszatérek. Sajnos ez az ábra franciául van, ezt az egyik partnerszervezetünkkel közösen készítettük. Ezzel azt akarom bemutatni, hogy a helyzetbehozás nem csak gazdasági értelemben értendő, de ezt de számos szempontot eh, eh, ennek során figyelembe kell venni. A nők jogainak egyéni és kollektív szinten is érvényesülnie kell, akár a dominanciáról beszélünk, a tudásról, a kapacitásfejlesztésről, az erőforrásokhoz való hozzáférésről, a szolidaritásról, kollektív elkötelezettségről, az önbecsülésről, az önálló döntésről. Számos dolog van itt, ami a gazdasági helyzetbe hozatallal függ össze. Nézzük, milyen kulcskérdések merülnek fel, amire választ kell adnunk. A nők, a nemek közötti egyenlőség és a klímaváltozás szempontjainak integrálása feltételezi, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos érveket is figyelembe kell venni a nők részvételét, általában eredményesnek tartják, de hát Marrakesben láttuk, hogy ezt hogyan kell összhangba hozni az emberi jogok érvényesítésére építő megközelítéssel. Tehát a nőknek képviseltetni kell magukat a tárgyalások Európában a jelenlegi gazdaság és fejlődési paradigmában mindez a probléma része, és ez felveti a kérdést, hogy a nem fizetését végzett munka, az erőforrásokhoz való hozzáférés mennyiben működőképes. Egyes szerzők párhuzamot vonnak a nők áru cikk kiválása, illetve különböző erőforrások kereskedelme között. Uh, also there is a lot of Rengeteg erőszakos cselekedetnek vagyunk szemtanúi a nőkkel szemben, ugyanakkor a természeti erőforrások kimerítése is komoly problémát jelent. Még azt szeretném elmondani, hogy itt hosszú távról és rövid távról van szó, egyéni és kollektív jogokról, a szabadalmak kérdéséről, a föld kisajátításról, Robinson asszony már említette, hogy mennyire fontos, hogy meghallgassuk egymást, tanuljunk egymástól, és ez ágazatokon átnyúló, minden szinten érvényesülő szempont. És itt most be is fejezném, a válság lehetőséget is teremt, és a sürgető fenyegetettség arra kell, hogy ösztönözzön minket, hogy együttesen előidézzük a változást, megfelelő célokat kitűzve, és ehhez megfelelő finanszírozást rendelve. Köszönjük Delzotto asszonynak, és utolsó hozzászólónk, Jenny Stefanson, az Arktik tanács, az északi tanács részéről. Tisztelt hölgyeim, tisztelt uraim, mindenki, aki más neműnek, vagy semmilyen neműnek nem tartja magát. És én örülök, hogy itt lehetek önökkel, és elmondhatom az én történetemet, és egy nap szívesen meghallgatom az önékét is. A nevem Jani, én eh, egy rénszarvas tenyésztő családban születtem, és most is rénszarvas tenyésztő családban élek. Abban a hitben születtem, hogy ha jól él a rénszarvas, akkor mi is boldogok vagyunk, és eh, én ma is így élek, és a számi tanácsban, illetve az északi tanácsban is ezen elvek alapján próbálok működni. Az, a számi nép az Skandinávia északi részén, Oroszország észak-nyugati részén él. Mi őslakosok vagyunk Európában, és nagyon mély kapcsolatunk van a Földdel, az élővilággal, megértjük, a természetet, kommunikálunk a természettel, vannak eszközeink arra, hogy észrevegyük a természeti sémákat. 25 eh, évvel ezelőtt eh, azonban a természet eh, immár nem reagál nekünk, e, és teljesen kiszámíthatatlanná vált, és stresszes lett, e, hogyha emberként akarjuk ezt megfogni. E, vannak olyan évszakok, amik egyszerűen kimaradtak, mások pedig túl sokáig tartottak. Ez az életemet is befolyásolja, a mindennapi életemet. Együtt élek a klímaváltozással. Ez nem egy fenyegetés, ez egy valóság, és nagyon komoly súlyos. Számunkra az időjárás rendkívül fontos, és mindennapi téma az ebédlőasztalnál, telefonbeszélgetések során próbáljuk megjósolni az időjárást, mert a mi életünket ezen múlik, a rénszarvasok élete ezen múlik, fel kell készülnünk az időjárásra, és önöknek is. Én a klímaváltozás generáció tagjaként régóta figyelem, hallgatom az öregeket, akik beszélnek a klímaváltozásról. És tényleg aggasztó, semmi optimizmusra nincs okunk. Ezeket a beszélgetéseket, ezeket a fellépéseket végig kell csinálni, és meg kell tenni, meg kell hozni azokat a súlyos döntéseket a politikában és a mindennapi életünkben, amelyekre szükség van, az, az életünket, az egész rendszert meg kell változtatni, mindannyiunknak. Many of you might think that how can this Sokan felteszik a kérdést, hogy ez a klímaváltozás hogyan tudná befolyásolni az életünket. Én a, akár csak a rénszarvasok az időjárástól függöm, függök, legelőtt kell találni a rénszarvasoknak, akkor, amikor az időjárási sémák 10-12 óra alatt iszonyatos mértékben változnak meg, például akár 30 fokos fennbelegedés lehet télen egy nap alatt, ami azt jelenti, hogy megolvad a hó, aztán újra megfagy, és ez lehetetlenné teszi a rénszarvasok számára, hogy hogy a hó alatt megtalálják a füvet, e, és nekünk akkor új legelőt kell keresnünk. Ebellett azt is látjuk, hogy nagyon sok az eső télen. Télen nálunk normálisan csak hó van, a, a, az esővel megint csak az a probléma, hogy jeget, jég keletkezik belőle. E, mert valójában, és ez azért súlyos, e, mert a rénszarvasok a hó alatti füvet eszik, nincs energiájuk arra, hogy a jeget törjék fel és nálunk általában a tavasz az tél szokott lenni, viszont amennyiben elkezd esni az eső a hó helyett, akkor az például tömeges borjú halállal jár. És én látom ezt a fájdalmat a rénszarvasok szemében. Emellett a jég a tavakon szintén megszűnik biztonságosnak lenni, a különböző áramlások a tavakban kiszámíthatatlanok lesznek, a rénszarvas csordák rámennek általában a hóra, a bocsánat, a, a, a jégre. A közelmúltban 300 rinszarvas pusztult el, mert beszakadt alatta a jég. Egyébként embereket is vesztettünk el a klímaváltozás miatt. Azért, mert mások sokat fogyasztanak, mi az életünkkel fizetünk ezért. És az én családom tagjainak az életeivel, és ha nem változik a rendszer, akkor ez a jövőben is így fog működni. Szükség van arra, hogy átálljunk a megújuló energiaforrásra, meg kell változtatnunk az életstílusunkat. A zöld energiával azonban szintén komoly felelősség jár együtt mert az egész világon most számos benszülött törzsnek az emberi jogai, törzsi jogai sérülnek azzal, hogy átállunk a zöld energiákra. Én egyébként támogatom a zöld energiát, nagyon is szükségünk van rá, de nem lehet emberi jogokat megsérteni, vagy törzsi jogokat megsérteni. A benszülöttek vezetői, e köztük nők is gyakran erőszak áldozatává válnak, fizikai erőszak áldozataivá válnak, meggyilkolják őket, mert megpróbálják megmenteni a környezetüket. Svédországban számos közösség harcol most az ellen, hogy szélmalom telepeket eh, hozzanak létre olyan területeken, ahol a rénszarvasok legelnek. A rénszarvasokat ez elieszti, mert eh, nem hajlandó közel menni ezekhez a monstrumokhoz a fogyasztók, az energiafogyasztói, azok nagyon messze vannak a városokban. És ugyanúgy, ahogy a 90 19. században is, aztán az 50-es években, amikor megépültek a vízerőművek, akkor is minket kényszerítettek arra, hogy elköltözzünk, és a rénszarvas legelőket is át kellett helyezni. Ahogy egyre több energiára van szükség, ahogy a, állandóan a fejlődő, a fenntartató fejlődésről beszélünk, hadd mondjam el, hogy e- meg kéne gondolni, hogy mi az igazi ára mindennek, mi az igazi költsége. Én ismerem az igazi költséget. És itt van szükség az éghajlati igazságosságra, szükség van a fenntarthatóságra, nem lehet fenntartható bányászatról, vagy zöld olajkitermelésről beszélni. Ezen túl kell lépni, az egészet át kell gondolni. És ezért örülök annak, hogy itt vagyok most önök között a klíma igazság, igazságosság első meghallgatásán, és ezért önök tapsot érdemelnek, hogy ezt megtartották. But what took you so long? De mi tartott ilyen sokáig? With that, I'd also like to challenge you. És ezzel egy kihívást is intéznék önök felé, amikor az éghajlati igazságosságról van szó, akkor csak azokról az emberekre gondolunk, akik az önök nyelvén tudnak beszélni e, emberi nyelven, vagy más élőlényeket is megéri, meg, más élőlényeknek is megér ez az igazságosság. Például a meg nem született gyerekek, vannak nekik jogaik? Az állatoknak vannak jogaik? noha nem beszélnek emberi nyelven, nem tudnak kommunikálni velünk, nem tudnak kiállni a jogaikért, ahogy az emberek ki tudnak. A növényeknek vannak-e jogaik, a folyóknak vannak-e jogaik, a földnek van-e joga amikor az éghajlati igazságosságról beszélünk, én ezeknek a dolgoknak is megadnám a jogokat, és látjuk, hogy volt olyan, hogy egy hogy, hogy, hogy egy folyót jogokkal ruháztak fel egy bírósági ítéletben, és én azt gondolom, hogy nekünk ezen kell elgondolkozni, helyre kell állítani a föld jogait, a, a meg nem született generációk jogait, a folyók jogait. Köszönöm. Köszönöm, Stefanson asszony. 25 percünk van körülbelül, hogy meghallgassuk a felszólalásokat. Kérdezem, hogy van -e olyan képviselő, aki szeretne valamit mondani. Mm, egy első kérben meghallgatunk néhány kérdést, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul az eszmecsere. Köszönöm, Mary. Franciául beszélek. fontos, hogy az anyanyelvükön beszéljünk. Először is szeretnék köszönetet mondani a különböző beszámolókért, amiket ma meghallgathatunk. Büszke vagyok arra, hogy részt vehetek ezen a mai eszmecserén a Nőjogi Szakbizottságban. A téma olyan, amivel sok más szakbizottság nem igazán foglalkozik pedig nagyon fontos az ilyenfajta eszmecsere. Nem mindig támogatják ezeknek a témáknak a megvitatását. Ugyanakkor a nők és a férfiak ebben a szakbizottságban nagy többségben azért egyetértenek ezekkel a kérdésekkel, és részt vesznek aktívan az egyes folyamatokban. Csatlakozom azon, ami elhangzott. Igen, a kérdés meg lehet közelíteni a nemek szempontjából. Úgy gondolom, hogy a modell kérdését kell feltenni, milyen modellben élünk, és sajnálatosnak tartom, hogy aki a bizottság részéről beszélt, ő már eltávozott, elment, de valaki más itt van a bizottság részéről. Nagyon fontos az Európai Uniós szakpolitikák szempontjából, fontosak ezek a kérdések. A bizottság beszélt a COP21-ről, a DEVE, AFKO szakbizottságok munkájáról, hiszen a legsérülékenyebb országokat kell, hogy támogassák azért, hogy a modellváltás útjára léphessenek. Ugyanakkor részt tudtam venni egy másik szakbizottságban, a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságról van szó, és nagyon furcsa módon a nemzetközi kereskedelem témájában az intenzív gazdasági modell megerősítésén dolgoznak, tehát a túltermelés, túlfogyasztás, és mindezt a felgyorsult globalizáció ösztönzi. Én nem vagyok a globalizáció ellen, a szabály, nem szabályozott és fölgyorsult globalizáció ellen vagyok. Itt Európában olyan fejlesztési modellen dolgozunk, ami megerősíti a klímaváltozást. Két példa a Kanadával kötött megállapodás, amit az Európai Parlament megszavazott, közvetlenül zöld utat adott a palagáz felhasználására. Tiszteletben tartjuk a COP21-et, hogyha zöld utat adunk Kanadában ennek a szektornak, azt nem tehetjük meg, hogy aláírjuk a COP21-et, és ugyanakkor szabadkereskedelmi megállapodást kötünk Kanadával, amely természetesen baráti ország, de a klímaváltozás témájában azért nem teljesít megfelelően és példaértékűen véleményünk szerint. A második példa Gánával szabadkereskedelmi megállapodást költöttünk, a múlt héten szavaztunk erről ott a kollégával együtt, és katasztrofális, hogy ez a kereske, szabadkereskedelmi megállapodás megerősíti az intenzív gazdasági exportot, mezőgazdasági exportot, és gyengíti azt a élelmiszeripart, amibe, ahol általában a nők dolgoznak. Tehát nem csak, hogy kihasználjuk a talajt, a mezőgazdasági talajt, még szegényebbé tesszük a nőket ugye még több termelésre ösztönözzük az európai export termékek esetében ezt az országot. Ez egy borzasztó. És megszavaztuk itt az Európai Parlamentben, megszavaztunk egy szabadkereskedelmi megállapodást Gánával, ami megerősíti a helyzetet. Csodálom a Nőjogi Szakbizottságot, kiváló munkát végzünk itt. A Nőjogi Szakbizottságnak szerintem meg kell adni a lehetőséget arra, hogy sokkal erősebb véleményeket fogalmazzon meg a többi szakbizottsághoz képest, például a Nemzetközi Szakbizottság, Kereskedelmi Szakbizottsághoz képest. Sajnálatos módon egyetértek azzal, hogy itt a parlamentben a többség skizofrén, és itt a Nőjogi Szakbizottságban azt mondják, hogy igen, dolgozni kell a nők jogainak érté- Mm, érvényesítésén harcolni kell a szegénység ellen, és akkor beül ugyanez az ember egy második szakbizottságba vagy a plenárisra, akkor megszavazza ezeket a borzasztó megállapodásokat. Szerintem politikai koherenciát kell, hogy megvalósítsunk. A, a trade, a kereskedelmi főigazgatóság a bizottságban egy kicsit egyedül maradt a, ezen témákban, ezen célok elérése tekintetében. Még egy dolgot szeretnék mondani, a civil szervezetek részvételéről szeretnék beszélni. Nagyon sokat dolgozunk velük, kiváló munkát végzünk. Kicsit az a benyomásom, hogy a teljes felelősséget a civil szervezetekre hárítjuk. Amikor megnézzük, hogy milyen ereje van a pénznek, a gazdaságnak a fejlődő országokban, a civil szervezetek nem tudnak mindent megtenni egyszerűen kivéreztek. Hogyha megnézzük a különféle déli, vagy akár északi országokban a civil szervezetek helyzetét kivéreztek, nem tudnak fölépni a gazdasági és ipari lobby ellen, hiszen ők nagyon sokat fizetnek azért, hogy szabad kezet kapjanak, és azt tegyenek, amit akarnak. Szerintem nagyon veszélyes ez a helyzet. Sokszor alibiként vagy garanciáként említjük őket, de egyszerűen nincs eszközük arra, hogy megfelelően működhessenek. És szeretném felhívni erre a problémára a figyelmet. Véleményem szerint túl sok felelősséget terhelünk a civil szervezetekbe a jelenlegi modellekhez képest. Köszönöm szépen, Hautala asszony. Köszönöm szépen. Nagyon lenyűgöző és gondolatgazdag eh, prezentációkat hallottunk. Két évvel ezelőtt egy nagyon érdekes és megrázó élményem volt. Eh, Carmen Watch és más eh, civil szervezetek Guatemalából hoztak benszülöteket ide, és ők az egyik, egy néhány tiszta energia projekt áldozatai voltak. Stephenson hogy már utalt el erre, amikor is arról van szó, hogy a szokásos földterületekről elvándorolni kényszerülnek. Ezekről a projektekről vitatkoztunk, és az ENSZ tiszta fejlődési mechanizmusa is szoba került. Három-négy kollégával elkezdtünk, egy levélváltásba kezdtünk az ENSZ megfelelő testületével, és beindultak a dolgok, de most egyelőre nem tudom megmondani, hogy bármi változott volna. A jövőbeni jelentéshez Engström asszonynak szerintem fokozni kellene az ellenőrzést, a tekintetben, hogy mit csinálnak a nemzetközi szervezetek, még akár az ENSZ is, amivel károsítják a nők helyzetét, vagy más kiszolgáltatott helyben élők helyzetét, akik gyakorlatilag elveszítik a, hagyományos életközegüket, megélhetésüket, és ez az északi sarkvidékre is vonatkozik. Tudom, hogy ez nem mindig könnyű, de minden esetre ezt is figyelembe kéne venni. Mary Robinson-tól kérdezném, hiszen nagyon aktívan részt vesz a nemzetközi klíma folyamatokban. Ön szerint ezek a politikák változtathatóak-e? Thank you, Heidi. We'll come back to the question when we... When... Köszönöm, Heidi. Majd ezekre a kérdésekre visszatérünk a záró hozzászólásokban. Péti kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném én is megköszönni a vendégek bevezetőjét. A klímaváltozást mindig is nagyon komolyan kell vennünk, ez ugyanis destabilizálhatja a világot, és mindenkinek a lehető legtöbbet meg kell tenni ezen változások megakadályozására. Egyes csoportokat különösen veszély fenyegetés, hogyha nem nyújtunk megfelelő pénzügyi segítséget, igazságos elosztási rendszereket, nem veszük figyelembe a fejlődő országok igényeit, akkor a konfliktusok csak eszkalálódnak. A föld és a vízhez való hozzáférés tekintetében, illetve a szegénység is fokozódhat. A szolidaritásra és megfelelő vezetésre van szükség, ezek komoly kihívások számunkra. Komolyan kell venni a cselekedeteinket, és egyetlen egy ország nemzet sem tud önállóan megbirkózni a klímaváltozással. Együtt kell cselekednünk, konkrét intézkedésekre van szükség, és hosszú távú beruházásokra, ahhoz, hogy túléljük ezt a változást. Nyilvánvalóan a migrációval is számolni kell, a klímaváltozás ugyanis a természeti erőforrásokra is káros, korlátozza az élelmiszerellátás, és ezek a változások az egész világot érintik majd. Az atlantai találkozón is megvitattuk ezeket a problémákat. Érdekes megnézni, hogy milyen tanulmányok születtek a Massachusetts-i Kutatóintézet által kiadott tanulmányokról van szó, nevezetesen a klímaváltozása az élet minden területére negatív hatással van. 1931 és 2010 között minden forró nap következtében az Egyesült Államokban 1600-zal kevesebb gyermek született. Itt konkrét problémákkal is szembe kell néznünk, amikre konkrét megoldásokat kell találnunk. Ha a vitát a szexuális, illetve a reproduktív jogokra korlátozzuk, ezzel nem oldjuk meg a nők jogaival kapcsolatos kérdéseket konkrét problémákra kell választ találnunk, és segítenünk kell a legkiszolgáltatottabbakat. Egyre inkább a megújuló energiaforrásokat kell előtérbe helyezni, az energiahatékonyság is döntő fontosságú, és a nők szerepét sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Well, thank you to all of you who Köszönöm mindenkinek, aki itt most beszélt. Talán más nincs is, aki hozzá akar szólni. Éppen ezért én azt javaslom, hogy a hozzászólóknak adjunk egy kis időt, hogy két-három percig beszélhetnek, félkor be kellene fejeznünk, Mary Robinsonnal kezdjünk. Mary Robinson fogja befejezni az egész panelt, és ezt követően a raportőr kap még néhány szóra szót né, néhány mondatra szót. Talán adjuk meg először a szót a bizottságnak. Kívánnak-e valamit mondani? Köszönöm, eh, elnök asszony. Talán először is reagálnék azokra, azokra a megjegyzésekre, hogy eh, több eh, szakpolitikai koherenciára van szükség, ezt én értem, és én fejlesztési együttműködési defco szemszögből elmondhatom, hogy szakpolitikai koherencia fejlesztési politikában az célként mindenképpen megvan, de egyes országokban Eh, ugye egyes országok maguk eh, alakítják ki a fejlesztési modelljüket, és ők döntik el, hogy eh, milyen kereskedelmi megállapodásokat akarnak kötni különböző csoportokkal. Mi itt legfeljebb azt tudjuk elérni, hogy megfelelő konzultációs folyamat legyen ezekben az országokban, és fejlesztési együttműködési szempontból, ahogy mondtam, az, szakpolitikai koherenciát kívánunk biztosítani, ugyanakkor a szabadkereskedelmi megállapodásokról nem tudok most szólni, nem tudok most beszélni. A kollégák által elmondottakra reagálva a fejlesztési együttműködés területén érdekes dolog, különösen a párizsi klímamegállapodás után az INDC, eh, amelyet támogatni szeretnénk, és azt látjuk, hogy az INDC-k, amelyeket a fejlődő országok készítenek elő, azok általában eh, genderérzékenyebbek, mint a fejlődő vagy az iparosodottabb országok által készített eh, ilyen anyagok, és ebben az értelemben a klímaváltozási tevékenységben a gender aspektusok felvételére ezek jó példaként szolgálhatnak. Aztán azt is látjuk a fejlesztési együttműködési tevékenységekben, hogy a nemi szempontok figyelembe vétel elsősorban a, a hozzá igazodási politikában érvényesül. Eh, és ezt a gender érzékenységet figyelembe kell venni az ártalom csökkentő tevékenységekben is. DEFCO területén a fenntartató energia és klímaváltozás ugyanarra az egységre tartoznak, és eh, éppen a múlt hónapban a nemi eh, aspektus, illetve az energetika kapcsolatáról eh, készítettünk egy jelentést. Az energia az a nők tevékenységét, gazdasági tevékenységét is előmozdíthatja, e, így e, hozzájárulhat ahhoz, hogy e, bekövetkezzen a fejlődés, és capacitated, és a nők szerepet játszhassanak, mind szakmailag, mind vezetés szempontjából. Um, I'm going to, to stop there and give the... Ennyi lenne akkor az én válaszom. Thank you. Could we have uh, Mr. Delzotto? Next, please. Just a few concluding words. Most akkor megadnám a szót Delzotto asszonynak. Köszönöm. Egyetértek azzal, amit a koherenciáról, a szakpolitikai koherenciáról, illetve a konzekvens, konzekvencia fontosságáról mondtak. Ami a szexuális reproduktív jogokat illeti, ez nem csak, ide nem csak a születés szabályozás tartozik, hanem ennél tágabb egészségügyi összetevői vannak ennek a kérdéskörnek, és itt felmerül az, hogy az otthonukat elvesztett személyeknél ezek a jogok is sérülnek, felmerülhet az erőszak problémája, illetve egyéb más problémák. Köszönöm. Köszönöm, hogy ilyen röviden válaszolt. Jani Stefansson. Köszönöm a kérdéseket. Nagyon sok fontos dologról beszéltek. Én a pénzek fölötti felelősségről beszélnék elsősorban, különösen a zöld klíma alapról. Nagyon sok pénz, amit itt elköltenek, olyan projektekre kerül eltérésre, elköltésre, amelyek során sérülnek a benszülött lakosság jogai. Emberi jogok sérülnek, és különböző intézkedésekre van szükség, hogy ez ne forduljon elő. Még Svédországban sem találtak erre megoldást, tényleg nehéz. A számi közönség, a számi, számi közönség, eh, amikor pereskedni kényszerül, akkor eh, saját magát képviseli a bíróságon. Nekünk nincsen meg az erőnk, anyagi erőnk ahhoz, hogy ezeket a nagy cégeket pereljük. És ez megint egy szakpolitikai és eh, védintézkedési kérdés sajnos csak a preambulumban van szó erről a problémáról a Párizsi megállapodásban, ugyanazokat, e- ugyanakkor ezeket az óvintézkedéseket, ezeket be kell építeni a projektekbe. Az EU-nak akkor más módon kell ezeket az óvintézkedéseket meghozni. Köszönöm, most Mary Robinson következik. Köszönet a jó hozzászállásokra. Koherencia témáját hangsúlyozták. Ez még nem valósult meg, nem tudtuk még megvalósítani, különösen kereskedelmi mezőgazdasági politikában, ahogy mondták. Ami koherensebbek nem leszünk, most nem arról van szó, hogy mennyire fontos a rendszer változtatása, megváltoztatása, hogy Jani nagyon jól mondta, arra van szükségünk, hogy ciklikus legyen a gazdaság, meg kell, hogy értsük, hogy mit kell csökkenteni, hogy hogyan lehetünk hatékonyabbak. Mindez a koherencia témájához tartozik, és még nem valósul meg. Heidi által említetek a tiszta, a zöld fejlesztési mechanizmusok. Igen, nagyon sok hiba történt, Először ugye meg kell próbálni rendbe tenni ezeket a hibákat, monitoroznunk kell nagyon gondosan az összes intézkedést, ami megtörtént, megszületett. És Anni nagyon helyesen mondta, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy a zöld energia ösztönzése az valóban megfelele a helyi lakosság, az őslakosság igényeinek, a nők igényeinek, az emberi jogi témákban az emberi jogi jogsértések esetén a zöld energia előállítói részéről történik nagyon sok ilyen jogsértés, mert rosszul csinálják meg nagy projektek, nem veszik figyelembe a földhöz kapcsolódó jogokat, a vízhez kapcsolódó jogokat, kivágják az erdőket. Mindez problémás, és ami ugye most a Párizsi megállapodással megvan a vállalásunk, a másfél százalékos, kétszázalékos csökkentés érdekében úgy gondolom, hogy az 1,5-ös csökkentés teljesítése kemény lesz, nehéz lesz, és vannak személyek, akik szeretnének gyorsítást a mérséklés oldalán, ez viszont lehet, hogy nem fel meg az emberek jogainak, ezért arra szeretném felhívni az Európai Parlamentet, hogy értsék meg, mennyire fontos, főleg mostantól, az, hogy klímaigazságosági megközelítést alkalmazunk, biztosítsuk a nemek egyenjogúságát, az őslakos lakosok eh, jogait. A panel és a panel előadójának a prezentáció alapján is eh, megerősítést kaptam arra, hogy mindannyiunknak fontos a részvétel. Szerintem eh, többet kell tanulnunk a részvételből, hallatni kell a hangunkat, akár általános fejlesztési, akár ENSZ, akár Európai Uniós támogatásról van szó, nagyon fontos, hogy a lényegi témákat támogassuk, és ez tényleg ez a legfontosabb. Az El Niño klímamandátumon dolgoztam, azt javasoltuk az ENSZ főtitkárának, most új főtitkár van, Antonio Guterres, de minden esetre egy Blueprint for Action projektet javasoltunk az agenták tekintetében, a fejlesztési finanszírozás tekintetében. Fontos, hogy mindenki a közösségek érdekei tiszteletben tartva dolgozzon. Ennek abszolút prioritást kell élveznie, hiszen ez a problémás kérdés az maguk az országok el, hogy vezető szerepet játszanak, és a mi országaink útöröként kell, hogy előrelépjenek ebben a témában. Rendkívül fontos ez a kérdés. Úgy gondolom, hogy a, az a jelentés, amit önök készítenek a nemek egyenjogúságáról és a klímaigazságosságról, ez nem csak EU, hanem globális szinten lesz fontos. Egyetértek azzal, ami elhangzott, hogy fokozottabb szolidaritásra van szükség. A klímaváltozás problémáját nem tudjuk kezelni országos szinten. Nem, tud, nem gondolhatjuk azt, hogy bármely országot nem fog érinteni a klímaváltozás. Amikor a Titanic találkozott a jéghegyel, akkor az első osztályú utasok is vízbe estek, az őslakosok, a kevésbé fejlett országok lakosai sokkal nagyobb mértékben érintik ezek a változások, de egyre több embernek elhagynia a lakhelyét, egyre több ember szenved ilyen traumáktól, és ez még a mentálhigiéniás kérdéseket is érinti, ugye, amiről beszámolót hallottunk, hiszen napról napra kell kezelni ezt a kérdést, egyre inkább tudatában kell, hogy legyünk annak, hogy muszáj foglalkozunk a kérdésekkel. A klímaigazságoság része úgy gondolom az, hogy a, az új klímagazdaság a sérülékenyebb személyeket kell, hogy szolgálja. A 2020-as agendában és ezek jól szerepelnek. Szerintem a korábbi multilaterális agendákban ez nem így szerepelt, és ez rendkívül fontos tényleg, hogyha prioritást adunk a sérülékenyebb személyeknek, csoportoknak, akkor többet fogunk elérni. Remélem, hogy a jelentésben ezek a témák is szerepelni fognak. Stefanival egyetértek, fontos a reprodukciós jog, biztosítani kell hogy ez is része legyen a támogatásnak. Sok oka van ennek, főleg a fejlődő országokban, ahol a családtervezés és igényeket abszolút tiszteletben kell tartani. Nők és férfiak esetében is érvényes, ez természetesen ezzel foglalkozni kell. Sajnálatos módon ez most még nem működik nagyon ö, fejlemények történnek ebben a témában. Nelson Mandela publikusan tett egy ö, ilyen kijelentést Trump elnökkel. Sajnos látjuk, hogy milyen negatív módon haladnak ezek a dolgok. Látjuk, hogy milyen hatása van ennek a fejlődő országoknak, anyasági jogok, gyermekjogok, reprodukciós jogok. Ezért ö, nagy ösztönzőt kaptam, nagy ösztönzést kaptam most a mai panel munkájától, az eszmecserétől. Remélem, hogy a meghallgatás tényleg ösztönözni fogja a jelentés összeállítását. Az alapítványom nagyon szívesen továbbá is részt vesz, bármilyen tanácsadói szerepet vállalunk szívesen, hiszen fontos számunkra is, hogy vezető szerepet adjunk a nőknek, a nemek egyenjogúságnak és a klíma igazságosságnak. Well, on behalf of the committee... A szakbizottság nevében szeretném megköszönni Mary Robinsonnak, illetve a teljes panelnek, hogy elfáradtak és megosztották gondolatainkat. Végül is a jelentéstevőnek adná meg a szót. Köszönöm szépen, teljesen lenyűgözött, és nagyon komoly lendületet adott az elhangzott szavak, és köszönöm szépen Janinak, hogy ennyire egyértelmű, ennyire érzelemdús és brilliáns módon szóltál hozzánk itt ma. Természetesen Nerinek és Szilviának, és különösen Nerinek szeretnék köszönetet mondani, és nagyon megérintettek a gondolataid. És egyértelművé vált számomra, hogy a reményt kell életben tartanunk, és hallatnunk kell a hangunkat, Ma Svédországból ide látogatott egy delegáció, amely eh, tulajdonképpen a remény eh, fogjai, nem politikusok, eh, én kérem, hogy álljanak fel, és ők testesítik meg azokat a civil személyeket, akikre szükségünk van. Ide jöttek, elhozták a reményeinket, reményeiket, és számomra ők rendkívül fontosak. Köszönöm, hogy eljöttetek. Néhány képviselőt látok itt, de még többeket a termen kívül, úgyhogy azt hiszem, hogy egy rendszerre van szükség. Mary Hannibal elolvassa majd az üzenetemeit, ezt önök is megkapják, de minden esetre számítunk a segítségükre, minden szervezet, a társadalom minden szintjén részt kell, hogy vegyen ezekben a nagyon fontos kérdésekben, és ezekkel a szavakkal be is fejezem. Köszönöm szépen! Köszönöm mindenkinek, most egy rövid szünetet tartunk, mielőtt folytatjuk a bizottság munkáját, és köszönöm az összes előadónak. Kérem, folytatunk kell, mert késésben vagyunk. Négy perc múlva szavaznunk kellene. Valószínűleg ezt nem fogjuk tudni elérni. De vegyük előre a hatos napirendi pontot 2018 évi költségvetésben szereplő kísérleti projektek és előkészítő intézkedések. Konstanz eh, Le Grip az előadó, azonban ő nincs itt. Gál Perc asszony fogja csinálni a jelentést, eh, ha jól értem. Tehát kérem, hogy eh, raportőr jelentésre figyeljék. Nagy késésben vagyunk, megadom a szót. I will talk on behalf of Köszönöm. Legrép asszony nevében vagyok, beszélek, aki nem tud ma részt venni. Eh, a kísérleti projektekről és előkészítő intézkedésekről szavazni fogunk. Ma a fennbizottságban, eh, illetve ez eh, a Költségvetési Bizottságban is. Kilenc kísérleti projekt érkezett be a frakcióktól, és ezek a projektek nagyon széles körű területeket kötnek le, fednek le, anyák egészsége, nők felhatalmazása. Le Grip asszony megvizsgálta az összes projektet, amely befutott, amelyek befutottak a titkársághoz, és értékelte ezeket a projekteket bizonyos következtetéseket is levont a különböző projektekről, olyan következtetéseket, amelyeket én szeretnék önökkel most ismertetni. Először is Lögrip asszony szeretne rámutatni arra, hogy a projektek egy része, különösen az 1-es, 2-es és 3-as koherensek és megvalósíthatóak, valamint hatékonynak ígérkeznek, emellett aláhúzza azt a komoly és átgondolt munkát, amely ezekbe a projektekbe belement, és ezért arra bátorít, hogy ezeket a javaslatokat a bizottság szavazza meg. Úgy gondolja, hogy a a négyes és nyolcas projektekben leírt tanulmányok noha bizonyos költségekkel járnak, nagyon hatékonyak lehetnek abban, hogy a zavodai oktatás, illetve a családok munkanélküliségének kapcsolatait, és azon belül különösen a nőkre vonatkozó részeket jobban felmérjük. Éppen ezért arra bátorítja a bizottság tagjait, hogy ezt a két projektet is szavazzák meg. Lögrip asszony azonban fájlalja, hogy jelenlegi formájukban az 5-ös, 6-os és 7-es javaslatok, noha potenciálisan érdekesek, eh, nem elég precízek és letisztázottak, éppen ezért azra tesz javaslatot, hogy ezeket ne szavazzuk meg. Ami a 9-es projektet illeti, Lögrip asszony úgy véli, hogy a projekt amely gender mainstreaming az EU intézményekben címet viseli, nem tartalmaz megfelelő eszközöket. Úgy gondolja Lögrip Passzony, hogy az EU intézményeknek a feladata az, hogy a saját gender mainstreaming politikájukat meghatározzák, ezért úgy gondolja, hogy intézményközi előkészítő intézkedésekre nincsen szükség, ezért Lögrép az, hogy nem támogatja ezt a javaslatot. Amikor majd megszavaztuk ezeket a kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket, ezek május 3-án a Költségvetési Bizottság elé kerülnek, ahol a bizottság előzetesen elemzi őket, ezt követően visszakerülnek június végén a bizottsághoz, szakbizottsághoz. A, az eszmecsere ezekről a projektekről a Költségvetési Bizottságban lesz júliusban. Lögrip asszony nevében megköszönöm az összes képviselőnek, aki részt vett ebben a munkában, a kilenc projekt értékelésében, megköszönöm nekik a munkájukat. Lögrép asszony azt szeretné, hogyha az elnök asszony lehetőséget biztosítana a kollégáknak arra, hogy bemutathassák részletesebben a benyújtott javaslatokat. Köszönöm, Köszönöm hogy Lögrép asszony nevében ezt megtette. Nagyon rövid projektismertetések következnek most eh, azok részéről, akik eh, kísérleti projektek és előkészítő intézkedések mögött állnak. Eh, éppen ezért én az EPP egy női entrepreneurship Pirkanen asszony. That, that was in fact one of the ones that the rapporteur... Igen, támogatjuk ezt az előadó javaslatot. A második pont a sérülékeny csoportok egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférése. Maria, ezzel kapcsolatban a cím nagyon fontos, lehetővé teszi, hogy egy pilota projektet lehessen végrehajtani a sérülékeny csoportok esetében a anyasági egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy azért a sérülékeny csoportoknál egy bizonyos diszkrimináció érvényes. Tehát meg kell vizsgálni azt, hogy mi a lényeg ennek a problémának, és ha lehetséges, akkor mainstreamingebb intézkedéseket kéne javasolni a különösen sérülékeny csoportokra vonatkozóan, akiket különösen érintenek ezek a problémák. Köszönöm szépen. Három. A világban ezek a problémák, Rosa Eszkeszterágó, vagy valaki más a témában itt van. Empowering, igen, köszönöm, elnök asszony. Örülök, hogy hozzászólhatok a, tehát az Európa jövőbeli vezetői, a mai európai lányok. A társadalmunkban még mindig problémák élnek ebben a tekintetben, hiszen korlátozott a választási lehetőségük már a nagyon fiatalon is ezeknek a lányoknak a legjobb a, ennek a valóságnak az átalakításához, hogyha felállítunk fontos célokat, 10 és 15 éves kor közötti lányokról van szó, munka lehetőség, egyéb szerepek tekintetében európai szintű ez a kezdeményezés. A cél nem az, hogy specifikus modelleket állítsunk föl, hanem egyszerűen föl kell mutatni számukra, hogy milyen nagyon sokféle modell le, követése lehetségek számukra szakmában, családi szerep tekintetében teljes munkaidő, részmunkaidő, stb. Új profilokat is fel kell állítani azért, hogy szakítsunk a hagyományos modellekkel és szerepekkel versenyképesség, növekedés, foglalkoztatás a következő téma. Szeretném jelezni, hogy itt ez a megfelelő kifejezés a mm, alapítványi támogatás szempontjából a kampány tudományos értékelést is magában fog foglalni. Köszönöm. Köszönöm. Négyes pont, hatása a családokra, a szülői szerepekre, a szegénység témájára. Pimento López úr volt ennek a témának a vezetője, úgy látom nincs itt. Valaki más esetleg szeretne hozzá szólni? Jó lenne, hogyha együtt mutatnánk be ezeket a kérdéseket. Itt van esetleg valaki, aki mindegyik, vagy legalábbis a témák nagy többségével foglalkozik, és a rövid áttekintést adna ezekről a javaslatokról? Jó. Hát ha nincs itt senki, akkor átlépünk a 9-es témával, gender mainstreaming az EU intézményekben. Ultraszonor, csak szerettem volna mondani, hogy támogatom a projektet. Itt arra van szó, hogy a gender mainstreaming koordináció keretében ö, támogatjuk ezt a projektet. Korlátozott a költségvetése, ha jól tudom, és a javaslat csak annyit tartalmaz, hogy vizsgáljuk meg ennek a működését. Köszönöm, köszönet mindenkinek, elnézést, hogy ilyen gyorsan megyünk végig ezeken a témákon, de most át kell, hogy térjünk a szavazásra. Elektronikus szavazás. Kérdés, hogy mindenkinek itt van-e a szavazólistája. Horizon 2020 értékelése. Pilota projektek. És oktatás, továbbképzés az európai eh, életáltató tanulási stratégia keretei között. Úgyhogy most eh, a Horizont 2020-as keretprogram értékelésének szavazására térünk át. Tehát a 9-es eh, keretprogram szerinti időközi értékelésről van szó. Az előadó nincs itt, úgyhogy nem tud semmit mondani. Hatos kompromisszos módosító mellette ellene egyértelmű. 24-es okafogyott, 16-os mellette ellene nem fogadtuk el 17-es mellette ellene elfogadtuk 5-ös mellette ellene elutasítottuk. Hetes kompromisszos módosító mellette, ellene, azt hiszem ezt ellenőriznünk kell, mert közeli a szavazatok száma. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. egy különbözettel átment. 8-as konferenciós módosító mellette ellene valószínűleg elutasítottuk. Ezt ellenőrizzük. 8-as kompromisszumos módosító elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 26-os, 26-os mellette ellene. Tehát elfogadtuk, 23-as mellette ellene. Elfogadtuk, 9-es kompromisszos módosító mellette ellene. Elfogadtuk, 25-ös mellette elnézést. 29-es mellette ellene elfogadtuk. 51-es mellette ellene elnézést rossz szavazólistát néztem. Sorry. 51-es. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 10-es konferenciás módosító mellette. Ellene. Elfogadtuk. 11-es kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk. 12-es kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk. 41-es, 41-es és 44-es eh, azonosak mellette, ellene, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, elutasítottuk. 13-as kompromisszos módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 14-es kompromisszos mellette, ellene, elfogadtuk. 49-es módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 50-es módosító mellette ellene elfogadtuk. 52-es, 53-as azonosak mellette ellene elfogadtuk. 15-ös kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk. A preambulumokra térünk át, egyes módosító mellette ellene elfogadtuk. Kettes mellette ellene elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk. Négyes kompromisszos módosító mellette ellene elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk. Ötös mellette ellene elfogadtuk. Végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Végső szavazás a véleményről. Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk, köszönöm szépen, gratulálok az előadónak. Következő. Um, következik. A kísérleti projektekről történő szavazás. Egyes kísérleti projekt mellette ellene ezt elfogadtuk. Kettes kísérleti projekt mellette ellene elfogadtuk. Hármas kísérleti projekt mellette. Itt van egy szóbeli módosító. Bekerra asszony és mások. Kérem, hogy olvassa fel ezt a szóbeli módosítót. Ez csak egy a címbeli korrekció. Itt az Around the World helyett Európában, tehát nem világ, a világon, hanem Európában. mikrofon nélkül. Igen, rendben. Akkor ki támogatja ezt a kísérleti projektet ellene? Elfogadtuk. Négyes kísérleti projekt mellette ellene elfogadtuk. Ötös kísérleti projekt mellette ellene ezt elutasítottuk, hatos kísérleti projekt, mellette ellene elutasítottuk, hetes mellette ellene ezt azt hiszem, hogy ellenőriznünk kellene. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. nyolcas. mellette ellene elfogadtuk, kilences. mellette ellene ezt is ellenőrizni kell. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk egy szavazattal, úgyhogy elég nagy mértékben meg tudtunk állapodni, megoldottunk ezzel több problémát. Végezetül pedig az egyetemi szintű továbbképzés és távoktatás az európai élethosszig tartó tanulási stratégia részeként. A jelentéstevő nincs itt, úgyhogy kezdjük a szavazást. A 14-es visszavonták, ugye a 13-asról szavazunk mellette. Ellene elfogadtuk. 15-ös módosító, elnézést, ez okafogyottá vált, 17-es hát mellette. Ellene elfogadtuk. 16-os elnézést, 19-es következik, mellette, ellene, elfogadtuk, és következik a 20-as, mellette, ellene, elfogadtuk, 21-es mellette, ellene, elfogadtuk, 22-es mellette, ellene, elfogadtuk, 23-as mellette, ellene, elfogadtuk. Nem vagyok benne biztos, úgyhogy ellenőrizzük a 23-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es módosító mellette, ellene elutasítottuk. 25-ös mellette, ellene elfogadtuk. 27-es következik mellette, két részben, tehát az első rész mellette, ellene, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, elfogadtuk, 28-as mellette, ellene, elfogadtuk, 29-es mellette, ellene, elfogadtuk, 30-as mellette, ellene, ezt elutasítottuk, 31-es mellette, ellene elfogadtuk, 32-es mellette, ellene elfogadtuk, 33 33-as mellette, ellene elfogadtuk, 34-es mellette, ellene elfogadtuk, 35-ös mellette, ellene elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene elfogadtuk. Négyes mellette, ellene elfogadtuk. Következik az ötös módosító mellette, ellene elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene elfogadtuk. A nyolcas következik mellette, ellene elfogadtuk. Kilences mellette, ellene elfogadtuk. Tízes mellette ellene elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene elfogadtuk. Tizenkettes mellette ellene. Ezt szintén elfogadtuk. Ez volt az utolsó szavazás. Köszönöm. Okay, well thank you for those who've stayed. Köszönöm azoknak, akik még itt maradtak. Csendet kérek. kénytelen vagyok a kalapácsot igénybe venni. House of Commons, order, order, and I won't inflict that on you again. <laughs> so, can we move to item two? Akkor folytassuk a tízes napi rendi ponttal. A nők gazdasági szerepvállalása az uniós és magán, az uniós magán és állami szektorban. Anna Het a jelentéstevő. Köszönöm elnök asszony, hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy itt most bemutathatom a jelentésem első változatát. Korábban már munkaanyagként beszéltünk erről, a nők gazdasági szerepvállalása az uniós magán és állami szektorban a címe a jelentésnek, ahogy önök is tudják. Ez egy nagyon tág terület, ami lehetőséget ad számunkra, hogy sokféle irányból megvilágítsuk ezt a témát, ezért is kezdtem egy munkaanyaggal, egy munkadokumentummal, és ezért is kürtöltem össze az árnyékelőadókat, hogy beszéljünk erről még mielőtt elkészül a tervezet, és remélem, hogy a tervezet ennek megfelelően elfogadható azok számára, akik korábban inputtal hozzájárultak ez a munkához. Amikor a jelentést a bizottságban, a jelentés ötletét a bizottságban megfogalmaztam, akkor egyesek azt mondták, hogy túl messzire mennek a javaslatok, illetve a tagállami kompetenciába tartoznak. Itt azonban felhívnám a figyelmet arra, hogy mindannyian az egyenlőség növelését akarjuk az Európai Unióban, javítani a nők helyzetét, és ezért is feladatunk, kötelességünk parlamenti képviselőknek és a parlamentnek is, hogy olyan eh, követeléseket eh, eh, fogalmazzunk meg, olyan ajánlásokat tegyünk a tagállamok felé, amelyek arra sarkalják őket, hogy többet tegyenek a nők egyenlőségéért. És ezért is vannak ilyen határozott kívánalmak ebben a jelentésben, azért is, hogy például térképezzük fel a bérképzést. A bérképzés feltérképezése, a tudatosítás egyik nagyon jó módja, és ki lehet szűrni a nem objektív tényezőket, amelyek elvezetnek oda, hogy a nők fizetése alacsonyabb. Ezáltal és természetesen növeljük a tudatosságot a közvélemény körében is, de a dolgozók körében is azt tudom, hogy olyan eszközökre van szükség, amelyek értékén kezelik a különböző munkahelyeket. Jelenleg a férfi munkák azok, amelyek nagyobb társadalmi nagyobb társadalmi megbecsülést élveznek, mint a nőiként elképzelt munkahelyek, E, vagy szakmák. E, nekünk össze kell tudni hasonlítani ezeket oly módon, hogy a bér kialakítás, a wage formation az igazságosabb, méltányosabb legyen. E, módosítókat is benyújtok annak érdekében, benyújtottak annak érdekében, hogy még jobb legyen a jelentés, például a nők elleni erőszak témájában. Itt a gazdasági erőszakra is gondolok, amely egy kifejezett probléma, és komolyan veszélyezteti a nőknek a szabadságát, vagy akár az életét is. Ez a jelentés a gazdasági helyzetével foglalkozik a nőknek, illetve a gazdasági méltánytalanságokkal, amelyekkel nekik szembesülniük kell. Én eh, a jövőben is eh, remélem a zárnyék előadókkal és a többiekkel konstruktívan együtt tudok eh, működni, mert ki kell aknáznunk azt a lehetőséget, hogy az EU egyenlőbbé váljon. Köszönöm. Köszönöm. Ehhez hozzá akar -e szólni valaki? Gárperc asszony. Mint árnyék jelentéstevő szeretnék hozzászólni ehhez a jelentéshez a néppártnak a nevében. elsőként is gratulálni szeretnék a jelentéstervezethez gyors és hatékony munka volt és az a véleményem hogy egy jó jelentéstervezetet tartunk a, a kezünkben nagyon örülök annak hogy a jelentés lényeges részeiben abszolút tiszteletben tartja a szubszidiaritás elvét. a nők gazdasági ereje és szerepvállalásának fontossága az nem is kérdés azt gondolom teljes körűen egyetértünk. ezek olyan erőforrások amivel gazdálkodnunk kell kötelező vétek hogyha ezt nem tesszük meg a saját gazdaságunk lesz eredményesebb hogyha gy fogunk tenni vagyis nem esélyegyenlőségi kérdés csupán ez hanem versenyképességi kérdés is. E, a női foglalkoztatottságnak a növelése valamint az inaktivitásnak az elkerülése érdekében azonban rugalmasabbá és családbarátabbá kell tenni a munkaerőpiacot és fontos hogy gyermekellátási és idősgondozási kapacitást is bővtsünk ezzel egy időben valamint azonnal alkalmazható foglalkoztatási modelleket is hozzunk létre. tudomásul kell vennünk azt a tényt hogy a nők nem akarnak választani a munka és a család között hanem egyformán fontosnak tartják mind a kettőt a karriert is és a családot is ami az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő djazást illeti E, mint ahogy az alapvető emberi jogokban úgy gondolom itt sem szabad különbséget tenni férfiak és nők között nem lehet megkülönböztetni a férfi és a női munkavállalókat egymástól semmilyen kérdésben gy a bérezés kérdésében sem. azonban nem kell elfelejtenünk hogy az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének háttere eredetileg tisztán gazdasági megfontoláson alapult és a közös piac megvalóstása érdekében került lefektetésre. E fontosnak tartom hogy nem kötelező érvényű ajánlásokat fogalmazzunk meg ezen a területen minden tagállam számára annak érdekében hogy az alapvető európai politikákat és az értékeket a mindennapokban is jobban érvényre lehessen jutni. a bérezés kérdése az egy gazdasági realitás kérdés nem óhaj nem igény kérdése nem egy kinyilvántás kérdése hanem gazdasági realitás kérdése és tagállami eh, kompetencia. Eh, természetesen olyan eh, politikát kell meghatároznunk európai szinten hogy egyre inkább tudjuk közelteni egymáshoz a tagállami E, bérkülönbségeket és egyre inkább elérjük azt hogy egyenlő értékű munkáért egyenlő e, djazást tudjanak a tagállamok fizetni. E, nagyon fontos egy másik kérdés hogy egyre inkább azt látjuk hogy bár a nők ugyanolyan oktatásban részesülnek sőt képzettséget is szereznek mint a férfiak tehát nem az oktatási oldalon van a hiány mégis kevesebb fizetést kapnak. ha a statisztikáknak hinni lehet sok esetben negyedével kevesebbet keresnek mint a férfiak mindamellett alulreprezentáltak vezetői beosztásokban is. itt számos tennivalónk van közösen tehetünk ajánlásokat és lépéseket is annak érdekében hogy ez javuljon van néhány dolog amit eh, majd a módostóimban szeretnék eh, eh, kicsit hozzáadott értékként is ehhez a jelentéshez megjelenteni amit a jelentéstevő is mondott ugye gazdasági megközeltésről beszélünk de amikor nők elleni erőszakról beszélünk akkor nem csak a mindennapi életben történhet hanem a munkahelyeken is van nők elleni erőszak én, módostóimban fogok erre fókuszálni E, fontosnak tartom a lányoknak és a nőknek a szerepnövelését az oktatás által beleértve olyan nem hagyományos területeket is mint a digitális oktatás és egyébként az egész életen át tartó e, tanulást is. összességében még egyszer szeretném hangsúlyozni hogy ez egy jó jelentés jó kiindulási alap és azt remélem hogy egy jó közös munka lesz majd belőle. köszönöm szépen! Köszönöm szépen! azt szeretném kérni, hogy röviden szólaljanak föl, mert már negyed hét van. Köszönöm, elnök asszony. Árnyék előadóként szeretnék mindenek előtt az elvégzett munkáért köszönetet mondani, és nagy örömömre szolgál, hogy ma erről a dokumentumról tárgyalhatunk. Remélem, hogy egyet tudunk abban érteni, hogy a gazdaságban meg kell erősíteni a nők szerepét. Ez nem csak fontos, hanem ez egy intelligens cél, fontos döntés. A nők gazdasági szerepének a fokozása hatékony kell, hogy legyen. Jól kell megfogalmaznunk az szöveget, amely erre a célra vonatkozik. Értem, hogy nagyon sok probléma áll fönn, ezek a problémák szerepelnek a jelentésben. A jelentés a problémákra koncentrál, a szülők esetén szeretnénk elérni azt, hogy össze tudják egyeztetni a munkát és a családi életet. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy támogatnunk kell újfajta foglalkoztatási módokat, modelleket, például internet felhasználásával, kihasználásával. Az azonos fizetés a nők és férfiak számára szintén problémás kérdés, de a nyugdíjak esetén is igaz ez, hiszen a nyugdíjaknál is nagy a különbség. Hangsúlyozni szeretném, hogy Lengyelország vezető szerepet játszik a fizetések minősége tekintetében, és meg tudjuk osztani a tapasztalatunkat. Föl kell mérni ahhoz, hogy gyógyítani tudjunk egy betegséget, ahhoz először helyes diagnózist kell felállítani. Nem teljesen értek egyet az előadóval ebben a témában. Az egyes problémákat nem szociális sztereotípiáként kell megfogalmazni. Lehet, hogy nagyon meggyőzőek ezek a gondolatok, de nem mindig helyesek ezek a megfogalmazások. És hogyha nem helyes a kérdés feltevés, akkor nem lesz helyes a válasz se. Például a nők társadalmi pozíciójával kapcsolatban néha pontosan megfordul a helyzet. Nem vagyunk kevésbé intelligensek, nem vagyunk kevésbé felkészültek, nem rendelkezünk kevesebb képességgel, mint a férfiak, ezért a kvóták alkalmazása a közintézeményekben szerintem nem megfelelő, és ez túlmutat a szerződéseken. Minden esetre a tervezetet ki kell egészíteni, a szegénység problémáját említeni kell, növelni kell a nők kompetenciáját, és foglalkoznunk kell a gyermeküket egyenlő, egyedül nevelő anyákkal is. Remélem, hogy sikerül majd együtt egy jó dokumentumot összeállítani. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevő munkáját. A zöldek is ezt nagyon jó kiindulási alapnak tekintik, és egyetértek a legtöbb kívánsággal. Ugyanakkor nem látjuk, hogy a gazdasági szerepvállalással kapcsolatos minden téma szerepel a jelentésben. Teljesen egyetértünk, hogy a nők gazdasági szerepvállalása elment a mikrofon. Sajnos a hozzászóló mikrofonja kikapcsolt. Nem tudom miért. Tehát általánosságban az egyenlőtlenségek csökkentéséről van szó, de hát különösen a gazdasági téren megmutatkozó egyenlős, egyenlőtlenségről. Vannak olyan területek, ahol módosítókat fogunk majd benyújtani, például a munka és a családi élet összeegyeztetése kapcsán, vagy az apasági, gyermekgondozási szabadság kérdése. Ezek mindenféleképpen előtérben lesznek az elkövetkezendő hónapokban. Az egyelő bérezés témájában a minimál, minimumbér, illetve a méltányos munkához való jog alapvetően fontos az esélyegyenlőség szempontjából. Az erőszak témájában ez a kérdés egyelőre csak a magyarázó szövegben szerepel a jelentés elején, az indoklásban, de véleményünk szerint a jelentés fő szövegében is meg kell, hogy jelenjen ez. És a közszféráról is beszélünk, ez különösen fontos a nők szempontjából a közszolgálatot is meg kell említeni, tehát a jelentésben. Az Európai Parlament az ENSZ 21. közgyűlése kapcsán egy állásfoglalást fogadott el, úgyhogy ezt is prominensebben meg kéne jeleníteni a jelentésben. További módosítókat eh, fogunk benyújtani a mainstreaming eh, indikátorokkal, a kvótákkal, az energiaszegénység, a vidéki területek és eh, női szervállalás, illetve kirekesztettség a menekültek körében. Tehát ezek azok a témák, amikről majd módosítókat nyújtunk be. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Az FDD nevében Köszönöm, röviden fogok fogalmazni. Szeretnék összetadni az előadónak. Kiváló kiindulási pont az ő munkája. Támogatjuk több témában a megfogalmazott témákat. mindannyian tudjuk azt, hogy a problémát sürgősen meg kell oldani. Ez nem ez az a dosszió, amely a kérdést meg fogja oldani, de azért reméljük, hogy ez az ennedik nyomás a parlament részéről és a szakbizottság részéről ösztönözheti azt, hogy valóban végleg megoldódhasson ez a probléma. Tudjuk azt is, hogy nem elégséges egy jogszabály, amely előírja az egyenlő jövedelmet, vagy az egyenlő bérezést. Vannak olyan tagállamok, ahol törvénybe foglalták ezt a kérdést, és ennek ellenére nem alkalmazzák ezt a törvényt. Más problémák esetén is igaz ez. Ennek a problémák az esetében is. Vigyázunk arra, hogy a javaslataink, hát reméljük, hogy jó formáját fogják költeni az egyenlő fizetés egyenlő jövedelemhez való jog témájában, de dolgozunk azon is, hogy konkrétan valóban a napi életben minden egyes európai nőt szolgáljanak ezek a jogszabályok, mert ez hiányzik. Ebben az esetben meg nagyon sok más helyzetben is, nagyon jól tudjuk például az erőszak, nők elleni erőszak elleni harcban. Nagyon sok országnak nagyon sok szép törvénye van, de amikor lépni kell, és amikor megnézzük a konkrét eseteket, akkor látjuk, hogy nagyon-nagyon nagy a különbség, az eltérés a szépen megfogalmazott szavak és a valóság között. Módosító indítványokat fogunk összeállítani a frakció nevében. Még egyszer mondanám, hogy nagyon pozitívnak tartom a téma megközelítését, és reméljük, hogy egy jó szöveget fogunk tudni összeállítani, és ez pozitív lesz. Köszönöm. Well, thank you. Köszönöm. Tekintettel arra, hogy egyre inkább előre haladott az idő, és még kint várakoznak előadók. Nem tudom, hogyha a jelentéstevő beleegyezik e, abba, hogy nem reagál az elhangzottakra. A tolmácsok maximum 5 percre tudnak még hosszabbítani. Oké, okay, akkor csak nagyon röviden kérem. Először is köszönöm a reagálásokat. Ez egy nagyon tág terület, és igazából helyes sincs, hogy mindent érintsünk, természetesen várom a módosítókat, és várom, hogy nagyon sok hasznos, jó ötletet adjanak nekem, és majd ezeket igyekszem beépíteni jelentésbe. Elnök, köszönöm, és köszönöm az eddigi munkát, köszönöm a hozzászólásokat. A módosítók benyújtási határide május 5-e, úgyhogy kérem jegyezzék fel. Az utolsó napi rendi pontunk, a 11-es, a Quinna Till Quinna Alapítvány képviselőinek látogatása, eszmecsere a nők jogainak, jogairól a Nyugat-Balkánon. Maria Basevska a meghívott Azért hívtuk őt meg, mert a mi bizottságunk júniusban egy közös rendezvényt szervez Maria Basevska majd bemutatja a női emberi jogi aktivisták tevékenységét a Nyugat-Balkánon, különös tekintettel a nők egyre romló helyzetére, illetve a civil társadalom szerepére. Úgyhogy eh, megadom a szót, hogy ezekről a fontos kérdésekről szóljon néhány szót. Chair, respected members of the Committee of Women Rights and Gender Equality of the Europe. Köszönöm, tisztelt nőjogi bizottsági tagok. Kollégáim nevében a nyugati eh, emberi jogi jogvédőket képviselve, svéd eh, alapítványomat is képviselve. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy beszéljek önöknek arról, hogy milyen a helyzet, a nőjogi helyzet Nyugat-Balkánon. A 90-es években kezdődött folyamat nagyon megváltoztatta a társadalmi státuszát a különböző ott lakó személyeknek, változtatta a státuszát a nőknek, a hozzáférését a különböző erőforrásokhoz, értékekhez. Ezek az országok egy sor lépést tettek annak érdekében, hogy a közéletben javítsák a nők szerepét, az általános gazdasági társadalmi dinamika, és az, hogy a nők részt vegyenek a különböző területeken, beleértve a politikát is, közmegegyezés tárgya. A jelentések azt mutatják, hogy a nők gazdasági helyzete az alacsonyabb, mint a férfiaké, kevésbé valószínű, hogy dolgoznak, szegényebbek, az inaktivitás különösen komoly jelenség, több mint 40%-a a munkaképes korú nőknek nem dolgozik ebben a régióban, még akkor is, amikor dolgoznak, eh, általában az alacsony fizetésű szektorokban, ágazatokban, iparágakban dolgoznak, ahol ráadásul gyakoriak a munkavállalói jogok megsértése, gyakori a munkavállalói jogok megsértése. A népesség felét kihagyják a fejlesztési folyamatokból, ami nyilvánvalóan a további növekedés és fejlődés szempontjából nem fenntartható. A politikai részvétel és a nők megfelelő képviselete ebben a térségben még továbbra is nem megfelelő. Noha növekedett a nemzeti parlamentekben a nők szerepvállalása képviselőként már 27% a nő, e, a nagy részt a kvótáknak köszönhetően a nők továbbra is alulképviseltek a parlamentben a különböző hatalmi pozíciókban, akár a legmagasabb, akár önkormányzati szinten. Komoly aggodalomra ad okot a részvétel és képviselet a döntéshozó pozíciókban, különösen az olyan döntéshozatali pozíciókban, amelyek célja a különböző konfliktusok feloldása. Az 1335-ös ENSZ határozattal szembevenve a nők nagyon kis szerepet játszanak a koszovói, szerbiai, boszniai békefolyamatban, illetve tárgyalásokban a macedóniai köztársaságban és Montenegróban eh, nők eh, szerepe nem is látható a jelenlegi eh, politikai válságban. A gender szerep ezekben a folyamatokban megakadályozza a válságok megoldását, és negatív kihatással van a fenntartható demokratikus folyamatokra. A társadalom feszít a régióban egyes országokban visszalépés van szexuális és reproduktív jogokban, az alapvető szolgáltatásokhoz nem férnek hozzá nők, és ez negatív hatással van különösen a legkiszolgáltatottabbakra, a romákra, illetve a fogyatékkal élő nőkre az közelmúltban elfogadott szabályok egy része nem felel meg a helyi alkotmánynak, illetve a nőjogi különböző okmányoknak a jogállamiság problémája különösen nyilvánvaló akkor, amikor azt nézzük, hogy az állam hogy reagál a nők elleni erőszakra. Ez az egész igazságszolgáltatási rendszer hibája. Az a tény, hogy nagyszámú nő esik áldozatul nemi alapú erőszaknak, azt mutatja, hogy az állam jelentős számú polgárának a legalapvetőbb védelmet sem tudja megnyújtani, vagy nyújtani. Ehm, az, hogy vannak eh, családon belüli erőszak elleni jogszabályok eh, egyes országok, országokban nem kezelik az összes többi típusú erőszakot, illetve az áldozatsegítés sem megfelelő. még akkor is, amikor jelentik az erőszakot, a rendőrség nem foglalkozik velük, több gyilkosság hátterében ilyen hanyagság áll. A, a hatóságok nem nyújtanak megfelelő szolgáltatást és segítséget, a civil társadalom próbálja az állam munkáját elvégezni, miközben nem kap vagy alig kap állami támogatást a közösségek, kedvezményezettek támogatása, a, javasla, a jelenségek monitorozása mellett, a, amely egyébként a, az állam feladata lenne, a civil társadalom nehézségekkel küzd a régióban, különös tekintettel a jelen időre, és itt most kiemelnék néhány jelenséget állami tisztviselők támadják meg a civil szervezeteket, csak úgy, mint és ugyanilyen támadások érkeznek a sajtó részéről, zsoldosoknak írják le a civil társadalmat, és azzal vádolják, hogy államellenes célokat szolgálnak. Önkényes ellenőrzésnek alá vetik, vetik alá a szervezeteket és nem vonják be őket a konzultációs folyamatokba. A fejlemények fényében szeretnék rámutatni arra, hogy a civil társadalom szerepe fontos ezekben a folyamatokban, mivel a civil társadalom a bővítésben az EU partnere. Éppen ezért érdeke az Európai Uniónak az, hogy a nyugat-balkáni bővítés folyamata sikertörténet legyen, amennyiben nem foglalkozunk a nemi szerepekkel, illetve a nemi különbségek kérdésével, akkor annak hatása lesz a jövőbeni folyamatokra is. A közelmúltban csatlakozott országok története is azt mutatja, hogy most kell lépni, és most segíthetünk a nőkön önökre számítunk, mint szövetségeseinkre, és arra is, hogy monitorozni fogják ezeket a folyamatokat a csatlakozással. Köszönöm szépen Basevska asszonynak, hogy ide fáradt, és ezeket a szavakat intézte hozzánk, hiszen nagyon fontos számunkra a nyugat-balkáni helyzet. Nagyon sajnálom, de nincsen több időnk a vitára, hiszen rendkívül zsúfolt volt a napirendünk, és a tolmácsoknak el kell menniük Igen, természetesen. én vagyok többek között a Bosznia-Hercegovinával, Koszovóval foglalkozó delegáció egyik tagja, és múlt héten egy vegyes parlamenti megbeszélésen vettem részt a stabilitási és fejlesztési program kapcsán. Én nemzet, illetve nőjogi központot is meglátogattam Cesznában, ebben a városban voltak a legszörnyűbb szexuális erőszakos cselekmények a háború alatt. Az ilyen erőszakot átélt országok nem beszélték ezt még ki, hiszen ez szorosan kapcsolódik a gazdasági helyzetükhöz. Azok a nők, akikkel találkoztam, egész egyszerűen nem rendelkeznek pénzzel, nem, kaptak, nem kaptak kárpótlást, nem szolgáltattak igazságot, és még 18 év után, a háború után is óriási trauma traumában élnek. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a munkát elvégezzük, ugyanakkor be kell mutatnunk, hogy ezek a dolgok mind szorosan összefüggnek, és fel kell tárnunk a gyökerét ezeknek a problémáknak, ami miatt a nők nem tudják kiaknázni a lehetőségeiket. Nyugat-Balkánon ez a fel nem dolgozott múlt miatt is van többek között. Köszönöm, Julie, és mindenkinek tájékoztatásul május harmadikán án lesz a következő ülés délután, valamint másnap délelőtt. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját.